Onorevoli deputati. Tisztelt képviselők. Tisztelt európai parlamenti tisztviselők. Az Európai Parlament elnöki, elnökei, tisztelt vendégeink. Ma azért vagyunk itt, hogy együtt ünnepeljük a szabad Európa történetének legjobb 60 évét. Ebben a pillanatban emlékeznünk kell arra, hogy nem csak ma, hanem minden egyes nap az állampolgárok azok, akik az európai demokrácia nagy kalandját megírják. Európa népei nélkül egyszerűen nem létezik. Az energia, az erő, a legitim cselekvés a mi részvételünkből fakad mint állampolgároknak. Éppen ezért újra közelítenünk kell Európát az emberekhez, és ez az első és legfontosabb feladatom mandátumom során. A 751 megválasztott képviselőnk nagyon sok közalkalmazott segítségével azért kell, hogy dolgozzon, hogy az európai intézmények ne maradjanak csak kastélyaikba felemelt kapukkal. Meg kell nyitnunk az ajtókat, ki kell innen mennünk, meg kell hallgatnunk az embereket, meg kell értenünk őket. És az állampolgárok problémáit a miénké tenni, és tevékenységünk középpontjába helyezni minden személy méltóságát. A legutóbbi holland választások megerősítették azt is, hogy nem fáradtunk még bele ebbe a mi Európánkba. Egészen egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy jobban működjön, hogy megoldja a problémákat, a munkanélküliséget, főleg a fiatalok körében, a terrorizmust, az illegális bevándorlást, az egészség és a környezetvédelmét, a jogok védelmét, a nők jogainak védelmét és a leggyengébbekéit az Európai Unión belül és kívül. Egy konkrétabb Európát szeretnénk, a tények Európát, egy valódi Európát. Elegendő a józanész ahhoz, hogy megértsük, hogy ezeket a problémákat nem úgy oldjuk meg, hogyha meggyengítjük Európát. Egyetlen egy tagállam, még a legnagyobb, a legerősebb sem tudja egyedül megoldani a Kínával, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal vagy az Indiával lefolytatott tárgyalásokat. Az Afrikából, a közel-keletről egyre nagyobb mennyiségben áramló migrát, migránsokkal való szembesülést sem tudjuk egyedül megoldani meg kell védenünk saját gazdasági érdekeinket, és megállítani a globális felmelegedést. Azokat az értékeket kell megerősítenünk, amelyekben magunkra ismerünk. Ma még igazabb, mint valaha, egységben az erő. Együtt győzhetünk. Személyes sértésnek vettem, és gondolom mindannyian közülünk annak vették, amikor a török elnök fasizmusra és nácizmusra utalt, amikor egyes tagállaménkról beszélt. Európa az a fákja, amely a világban az alapjogokat védi, Nálunk nincs egyedül halálbüntetés az összes kontinens közül a világon. Sokkal többek vagyunk, mint egy egységes piac, vagy egy egységes pénz. Csak egységben és szolidárisan tudjuk a továbbiakban is ezt a vezetést felvállalni, és ösztönözni szomszédainkat arra, hogy ne legyenek illiberális nacionalisták. Akkor most nézzük a mai napi programot, nagy örömmel szeretném bemutatni két mai vendégünket. Az első Barbara Hendricks. Eredetileg az Egyesült Államokból, Arkansasból érkezett Európába, Barbara svéd és svájci állampolgár ő legrégebb óta az ENSZ menekültügyi főbiztosának jószolgálati nagykövete. Ő az alapítója a Barbara Hendricks alapítványnak, amely a békét és a megbékélést képviseli a menekültek és az emberi jogi aktivisták védelmének érdekében. Hendrix asszony, nagyon köszönöm, hogy ma eljött hozzánk. morning. Bonjour. Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, tisztelt meghívottak, illetve kedves barátaim. Óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a plenáris teremben, és együtt ünnepelhetjük a római szerződés 60. születésnapját. Arra kértek, hogy angolul tartsam meg a beszédemet, tehát angolul folytatom. Nagyon, nagyon fontos évfordulók arra inspirálnak bennünket, hogy tekintsünk vissza azon az úton, amelyet végigjártunk, és értékeljük az előrelépést. Lehetőséget ad eh, az számunkra ahhoz is, hogy tisztelegjünk ehm, az alapító atyák előrelátósága előtt ezen a nehéz úton. Az ilyen nehéz történelmi időkben fel kell tegyük magunknak a kérdést, hogy hogyan szeretnénk egy fényesebb jövő felé tovább haladni. Van egy mondás, eh, miszerint éljenek érdekes időket, éljenek meg érdekes időket. Ez azt jelenti, hogy ezek az idők erőszakkal teliek, lázongással teliek. Nem eh, tagadhatjuk azt, hogy a mostani idők nagyon sok bizonytalanságot, veszélyt és eh, számos válságot takarnak. A gátlástalan bank és pénzintézetek féktelen kapzsisága jelentős válságot okozott, a globális gazdaság letért az útjáról, óriási a munkanélküliség, illetve az egyenlőtlenség eh, elfogadhatatlan szintre növekedett. A megszorító intézkedések a társadalom leggyengébb tagjait büntetik. Nagyon sürgető környezeti válság 11. óráját éljük meg, nagyon kevés időnk van, hogy megmentsük a földgolyót, de továbbra is folytatjuk a vizek mérgezését, a nagyon értékes flóra és fauna, a levegő mérgezését. A globális terrorizmus illetve um, ez a barbár járvány uh, terjed és kelti a gyűlöletet. Mindez egy um, ördögi körbe zárva bennünket, amely az erőszak uh, ördögi köre. Holnap megemlékezünk uh, a brüsszeli um, reptéren elkövetett terror cselekményekről, amelyekre az elmúlt évben kerül sor. A konfliktusok az egész világon eddig nem látott humanitárius válságot okoztak. 65 millióan voltak kénytelenek elhagyni otthonaikat, 10 millióan hontalanok, eh, és 80 százalékuk eh, továbbra is fejlődő országokban maradt. 10 millió ember hontalan, és 60 ezer, 600 ezer az EU határain belül él. Az UNHCR eddig sosem látott eh, ilyen sok családot, akik válságban vannak 1951 óta, alapítása óta. És minden tagország tagja a menekültekről szóló konvenciónak, amelynek célja nem pusztán a menedőkjogok biztosítása, hanem olyan védzáradékok megteremtése, amelyek nemzeti biztonsági kérdésekkel is foglalkoznak, a konvenció 1951. júliusában lépett hatályba, és 1956-ban, amikor a szovjet tankok bevonultak Budapestre azért, hogy megállítsák a magyar forradalmat, 200 ezer magyar menekült Ausztriába az UNHCR, őket azonnal elismerte menekültekként, és segített abban, hogy le tudjanak települni. Ez a művelet meghatározta azt a módot, ahogy a humanitárius szervezetek a menekült válságokat ettől a pillanattól kezdve kezelték. 1948. december 10-én az ENSZ közgyűlése elfogadta az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát, én 20 napos voltam. A szüleim nem hallottak erről a nyilatkozatról, de túlságosan jól ismerték eh, Jim Crow apartheid törvényeit, amelyek eh, Amerika déli részén szétválasztották a fajokat. Én hontalanként születtem, jöttem a világra, a saját országomban. Nem élvezhettem ugyanazt a védelmet a törvény értelmében, és nem uh, élhettem ugyanazokkal a jogokkal, amelyekkel minden fehér lány élhetett Stevensben, Arkansasban. Gyermekként megéltem a polgárjogi mozgalmat, amelyet nagyon bátor Rosa Parks indított, és Martin Luther King vezetett. 1964. júliusában került aláírásra a szavazati jogról szóló törvény 300 évvel a rabszolgaság és 100 év apartheid után. Én teljes jogú polgárrá váltam az USA-ban, az USA alkotmány értelmében, és így minden jogot élvezhettem. Ettől a pillanattól kezdve úgy döntöttem, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy megvédjem az emberi jogokat minden körülmény között. amikor ez UNHCR-re arra kért, hogy jó szolgáltató nagykövet legyek 1986-ban, úgy döntöttem, hogy ezt az alkalmat megragadom arra, hogy eh, a belső hitemet eh, arra fordítom, hogy a békét építsem. Az elmúlt 30 évben a menekültek érdekében szólaltam fel Dél-Afrikától, Kambodzsaig, Isztimortól, Ruandaig, ex is túlságosan sok szíve anyával találkoztam, akik el kellett, hogy temessék gyermekeiket. Görögországban az elmúlt évben egy édesanyja elsírta magát, amikor nagyon veszélyes útjukról számolt be, és arról az életről, amelyet kénytelenek voltak maguk mögött hagyni. Leginkább gyermekei miatt aggódott, két um, tinédzser gyermeke miatt. Nagyon sok szíriai gyermek öt évet kellett, hogy kihagyjon az iskolából a tragédia miatt, és túlságosan sok család vár Görögországban arra, hogy Európa teljes mértékben meg valósítsa az áttelepítési tervet. Menekült ugye főbiztosan Filippo Grandi azt mondta, hogy Európa nem tudta megvalósítani a közös választ az, a menekültügyi válságra, és ez ahhoz vezetett, hogy a közvélemény nem hisz a kormányok képességében, hogy ezt a helyzetet kezelni tudja, illetve azoknak a kezébe tette a játszmát, akik a menekülteket úgymond el akarják téríteni az UNCHR jobb, hogyan védjük meg jobban a menekülteket anyaga, egy keretet biztosít ehhez a munkához. A válság nagyon súlyos, de morális válságot is megélünk mindenek fölött úgy tűnik, hogy belső iránytű nélkül cselekszünk, eh, anélkül tudnánk, merre tartunk. Nagyon túl sok időt hagytunk elten, eltelni arra, hogy a félelem, gyűlölet, kirekesztés hangoztatói szóljanak a legnagyobb hangon, és ők határozzák meg nemzeti identitásunkat. A megoldások, amelyeket javasoltak, arra invitáltak bennünket, hogy bezárjuk szemeinket, szívünket, illetve határainkat mindenki előtt, aki más őket tömegmédia eh, segítette, akik a szenzációkeltésre, a profitra törekedtek, és eh, a polgári párbeszéd szintjének csökkentését eredményezték. Meg vagyok győződve arról, hogy a válságok egyedi lehetőséget is biztosítanak arra, hogy felölkerekedjünk egyéni félelmeinken, és szembenézzünk ezekkel a kihívásokkal, hogy merjük máshogy látni az helyzeteket, az embereket, és merjünk máshogy cselekedni. Mi élünk, éppen ezért vállalnunk kell a felelősséget. Ez a mostani feladatunk. Meg kell ragadjuk a pillanatot, és nem szabad, hogy túlságosan csak a gyors megoldások, eredményekre törekedjünk. Martin Lutherként azt mondta, hogy a történelem íve hosszú, de az igazság felé hajlik. Nagyon fontos, hogy az alapvető értékeinkhez visszatérjünk, amelyekre ezt az uniót is alapították a második világháború végén Európa, mint egy főnix madár, feltámadt hambaiból is egy új unió alakult ki. A célja a béke, stabilitás és a prosperitás volt, annak érdekében, hogy a növekedés gyümölcseiből mindenki egyenlő mértékben részesedhessen megoszthatatlan egyetemes emberi jogokra alapult, az emberi méltóságra, a demokrácia a békére és az egyenlőségre. A szabadság nem egy olyan dolog, amit valaki kap, ezt ki kell érdemelni, és folyamatosan óvni, védeni kell mindezt. 1976-ban követtem a szívemet, és egy fiatal svéd e, Európába költözött. 25 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy európai polgárra válok, annak érdekében, hogy részt vegyek ebben a bonyolult, nehéz, de ugyanakkor csodálatos kalandban. Nagyon gyakran a koncerteinkem elérkezik olyan pillanat, amikor az a benyomásom, hogy én, a e, közönség és én ugyanazzal a füllel halljuk a zenét, ugyanazon a szinten vibrálunk, és úgy érzem, hogy ez az a hely bennünk, ahol ez a vibráció megvalósul, Ugyanez a hely, ahonnét az egyetemes emberi jogokról szóló nyilatkozat is kiindult. Hát nagyon fontos emlékeznünk arra, hogy kik vagyunk, mindannyian össze vagyunk kapcsolva, és ugyanannak az emberiségnek, a, emberiségnek a családtagjai vagyunk. Fontos, hogy ne féljünk. Fontos, hogy a másikat, aki más, tudjuk neki azt mondani, azt, hogy fivérem, nővérem, gyermekem. Sosem fogjuk legyőzni a győzelmet, még több legyőzni a gyűlöletet, még több gyűlölettel. Nagyon fontos, hogy a humanitást szem előtt tartsuk. Az Európai Unió egyetlen a világon, megígérték egymásnak az alapítók, hogy soha nem ismétlődhetnek meg a múlt atrocitásai. Óriási unió vagyunk, nem csak azért, mert értékeink jobbak, hanem azért, mert egyetemesek és inkluzív jellegűek. 60 évesen az ember még mindig fiatal, de a világnak most van szükségük ránk, azért, hogy azok a vezetők legyünk, akiknek lennünk kell. A menekültügyi válság kapcsán a, a szívemet melegség járt át, amikor nagyon sok társamat láttam, akik együttérzéssel közelítették meg ezeket a családokat. Az Amnesty International 2016-os közénkutatás kimutatta azt, hogy az európai polgárok nem félnek annyira menekültektől, mint a politikusok. Az ENSZ nagyköveteként arra kérem önöket, hogy ugyanezt a szolidaritást mutassák, amelyeket önök szeretnének saját családjaik számára, hogyha arra kényszerítenek őket, hogy meneküljenek. Én nem tudok úgy egy szenvedő menekült gyermek személyben nézni, hogy ne a saját gyermekeimet, nagy, eh, illetve unokáimat látnám bennük. Fontos, hogy ezt a felelősséget közösen vállaljuk a határainkon kívül olyan országok esetében, mint például Libanon, ahol 44 millióan élnek, és másfél millió szíriai, eh, valamint 500 ezer palesztint fogadtak be. Mutassák ugyanazt az együttérzést eh, a saját eh, Európai Uniós tagországaik felé, és nagyon fontos, hogy ez a szolidatás itthon kezdődjön. Görögország és Olaszország nagyon nehéz terheket cipelnek. Ausztria, Németország és Svédország 70%-et helyezte el a menekülteknek európai anyaként és nagymamaként. Arra kérem önöket, hogy vállalják felelősségüket, és képviseljék Európa gyermekeit és közös értékeinket. A színházban van egy mondás, the show must go on a világ önjelölt vezetője beteget jelentett a nyitó rendezvényen. Nekünk a nemzetközi szintérre kell felállnunk, és tudnunk kell azt, hogy mi a helyes cselekedet. Mindannyiunknak szerepe van együtt, erősek vagyunk, és csodákat idézhetünk elő, olyan csodákat, amelyek a gyengeségtől az erősség felé, a sötétségből a világosság felé, az igazságtalanságtól az igazságosság felé, és a háborútól a béke felé vezetnek, a félelemtől a szeretet felé. A sosem volt még ilyen magas a tét, nincsen jogunk ahhoz, hogy megbukjunk, nem csak a gyerekeink miatt, hanem a világ összes gyermeke miatt a bukás elfogadhatatlan. Köszönöm szépen figyelmüket! Thank you. Merci beaucoup. Of course, you didn't expect him to invite me here and not sing. And so I would... Természetesen nem tehetem meg, hogy ne énekeljek. Éppen ezért egy menekült gyermekek számára készült dalt szeretnék elmondani, amely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 Merci. Tack så mycket. Merci beaucoup. Thank you very much. Uffe Englund. Köszönöm szépen. Most nagy örömmel üdvözlöm Robert Menasszét, osztrák írót, aki egész életét annak szántálta, hogy az Európai Unióról és a globalizációs kérdésekről írjon. Menász úr valós nagy követe az európai projekt demokratikus jellegének. Menász úr, parancsoljon, öné a szó. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ahogyan nyomatékosan közölték velem, 10 percig beszélhetek. Ez nagyon kevés, ha arra gondolunk, hogy mennyi mindent kell elmondani. Ugyanakkor 10 perc nagyon sok, hogyha arra gondolunk, hogy 5 perccel vagyunk 12 óra előtt. Mert az európai projekt objektíven nézve a tönkön áll és úgy tűnik, hogy állva megállt az óra, hiszen eh, már évek óta újságokban azt olvasom, hogy 5 perccel vagyunk 12 előtt. Ezért, eh, hogyha még drámai módon túllépem a rendelkezés álló időkeretet, 12 eh, után 10 perccel megint minden business and usual megy a maga útján, hiszen minden nagy korszakváltás után minden folytatódik ugyanúgy. A kérdés itt az, hogy az európai eh, egység projektjének bukása után is garantálni tudnánk-e a demokráciát, a szociális biztonságot, az igazságosságot és az erre alapuló békét, vagy pedig a eh, barátokból ismét ellenségek lennének eh, a polgár, szuverén polgárokból autoritér közösségek, és megint az erőforrásokért, tőkért, piacra jutás befolyásért, befolyási szféráért eh, folytatnák a nemzetek háborúkat. Ez valószínűtlen? Hát ha őszinték eh, vagyunk, akkor be kell valanunk, hogy sötét árnyakat is előrevetít a jövő. De most itt tényleg ilyen szomorú gondolatokkal és bajokkal akarunk foglalkozni, hiszen egy jubileumot ünneplünk, a romai szerződések aláírásának 60. évfordulóját. A jubileum megköveteli az, az újongást, hiszen az ünnep óráiban önbizalmat kell mutatni, nem harcos szavakra van szükség, hanem békére hívó, simogató közhelyekre. Én ezt ugyan értem, és tényleg sok jó indoka van annak, hogy büszkék legyünk és ünnepeljünk, de azért látok egy problémát. Hogyha visszagondolunk a romai szerződések aláírására, amikor az EU alapítóinak generációja aláírta a szerződéseket, és ezt akarjuk méltatni és ünnepelni, már ezzel önmagában radikális bírálatot gyakorolunk az EU jelenlegi állapotával kapcsolatban. Ugyanis ha a római szerződésekre eh, gondolunk, ez nagyon fájdalmasan mutatja, hogy azok a generációk, akik most vállalják a felelősséget, eh, eh, ezt elfelejtették, vagy nem is értették meg. Más szóval, aki az alapítókat dicséri, az az örökösöket megsemmisítően bírálja próbáljunk ki valamit. Vajon kérdezzük meg eh, a tanácsban a döntéshozó állam és kormány főket, hogy eh, az a eh, politikusi generáció, amelyek végig tárgyalták és aláírták a római szerződéseket, mit gondolt, mik voltak a szándékai. És látni fogják, nem tudják. És hogyha ezt nem mondjuk nekik, akkor azt válaszolják, á, ugyan, mit beszélnek. Ez balgaság volt, egy bolondos utópia. Igen, ezt mondják azok a férfiak és nők, akik ma viselik a politikai felelősséget, és akik már csak azért is pragmatikusnak tartják magukat, mert jövőkép nélkül csak azt a válságot menedzselgetik, amelyet saját pragmatizmusukkal hoztak létre. Az alapító generációja történelmi tapasztalatok alapján nagyon messzire gondolt előre a jövőbe de ma csak egy rossz jelent próbálnak meg meghosszabbítani, a történelmet feledve, jövőt nem látva. Ez az egész válság, és ezért van most 5 perc cel 12 előtt. Miben áll a romai szerződéseknek ez a balgasága? Mi ez a bolondos utópia? most 10 percem van, illetve most már csak 8, ezért csak a legszükségesebbet mondom akkor is, hogyha ez nem nagyon ünnepélyes. Két percem van arra, hogy felidézzem, minek, mi kellene, hogy legyen az az Európai Unió, amelynek alapító okmánya a római szerződés. A 20. század első felében az európai nacionalizmus két borzasztó világháborúba torkollott az emberiség legszörnyűbb tettébe, Auschwitzba. Az európai civilizáció elpusztult. Ezekből a tanulságokból levonták a konzekvenciát. Soha többé ez az örökké valóságig tartó ígéret volt. De a kérdés az volt, hogy hogyan sikerülhet az ellenséges nemzeteket tartósan megbékíteni, meghaladni a nacionalizmust úgy, hogy tartósan, békésen és szabadan élhessenek az emberek ezen a történelem által megtépázott kontinensen az Egyesült Európa alapító atyái megtapasztalták, hogy a nemzetállamok között kötött békeszerződések, szövetségek nem akadályozzák meg a háborút. Ezért eh, gondoltak arra, hogy a nemzetállamok gazdaságát úgy forrasszák össze, hogy kölcsönös függőségek rendszerével végül is egy partneri kapcsolattal a szükséges közös érdekek alapján eh, hozzák létre ezt a kapcsolatrendszert, eh, és lehetetlené tesznek külön utakat, történelmileg nagyon veszélyesnek bizonyuló tévutakat. Jó, hát ennyit ismerünk a történelemből. De ez az oka annak, hogy az európai tagállamokban a polgárok többsége és a politikai elit is az EU-ban tulajdonképpen csak egy kicsit jobb gazdasági közösséget lát, de lényegében csak egy közös piacot. Ez teljes félreértés, ugyanis csak a nemzeti gazdasági és kereskedelmi mérlegek számára erőnyös dolgokat látják. De a politikai uniót már bizalmatlanul nézik, ez már gyámkodás, idegenek döntenek, ez a nemzeti szuverenitást veszélyezteti és ezért a nemzeti érdekeket védik meg még a tulajdonképpen kívánatosnak tartott közös piacon is. Például a nemzeti munkaerőpiacokat is véd, védeni akarják, és így megint a nacionalizmus csapdájába esnek a polgárok és politikai képviselők, holott ezt kellene meghaladniuk. 60 évvel ezelőtt az alapító atyák radikálisan azt gondolták, hogy a nacionalizmust a gyökerénél kell legyőzni azaz végső soron a nemzetállamok fokozatos meghaladásával. Ez a gondolat nagyon fontos, és ez az, amire ma itt ismét emlékeznünk kell. Az EU béke projekt lényegében a nemzetállamok meghaladásának programja. Ha csak azt mondjuk, hogy béke projekt, ez mm, kedvesen hangzik, talán már kicsit unalmas is, de rögtön izgalmas lesz a helyzet, hogyha felidézzük azokat az ellentmondásokat, amelyeket ma válságként élünk meg. Hogyha arra gondolunk, egy konkrét utópia állt a kezdetek az út kezdetén, a deklarált szándék, tartós béke, a nemzetállamok meghaladása. még hat percem van. A római szerződések az Európai Unió születési anyakönyvi kivonata, és ez az Unió a nemzetállamok meghaladásának projektje kell, hogy legyen. Ezt nem lehet elég gyakran elmondani, hiszen pont ez az, amit az Európa politikai elitjei el, elitje elfelejtett, vagy gyáván elhallgat. A római szerződések ebben a szellemben az Európai Parlament születését is jelzik. Az Európai Parlamentnek először alig volt jogosítványai lehetőségei, és mégis az Európai Parlament megszületése egy politikai forradalom volt, hiszen létrejött az első közvetlenül megválasztott nemzetek fölötti népképviselet. És eh, mi értelme lenne egy nemzetek fölötti nép képviselteknek, ha nem az, hogy távlatosan eh, eh, leváltsa majd a nemzeti parlamenteket? Hát ezt meg kellene tapsolni szerintem, hogyha én ilyet mondok. Jean Monnet Mindenkinek ajánlom egyébként a memoáriait. Az egyik fejezetben emlékezik, visszagondol a római szerződésekig vezető tárgyalásokra. Idézem Monét volt hát, egy sor nemzeti ellenállás, de végül ott állt a tapasztalat. A nemzetek és politikai intézményeik definitív, véglegesen bebizonyították, hogy a békére és a jogállamiság igényére nem tudnak megfelelő választ adni. És minden mást ebből vezettünk le. Ami politikai azonnal megtehető, azt tegyük meg, és utána fokozatosan, ami megcsinálható, azt majd a jövőben tegyük meg. És Walter Hallstein, a római szerződések egyik szellemi atya, híres római beszédében, és most idézem Hallsteint, azt mondta, Bármit is döntünk és próbálunk megvalósítani az újonnan létrehozott európai intézményekben, a cél mindig is egy nemzetek utáni, nemzeteket meghaladó Európa kell, hogy legyen azt, hogy milyen nagy ha jelenleg a válság, a backlash, azt már azon is, a következőn is láthatjuk. El tudnak képzelni mondjuk egy német vezető politikust, egyetlen egyet, aki a német Walter Hallstein fent idézett szavait ma kimerné mondani. El tudnak képzelni egyetlen egy európai állam vagy kormányfőt, eh, aki egyetértene ezzel a mondattal? Na ugye, valamennyien azt mondanák, ez valantság, ez valgaság. A politikai elitek, amelyek ma az Európa politika felelősei, tehát egyértelműen vagy elfelejtették, vagy soha meg se értették az európai gondolatot. Mert másképp miért nem mondják meg, hogy miről van szó? A prédikációkban miért nem mindig csak, miért mindig csak esküsznek Európára, de nem magyarázzák el, hogy az európai érték, miért van az, hogy az európai értékeket ma úgy akarják megvédeni, hogy korlátozzák a polgári jogokat, szükségállapotot hirdetnek, és mások háborúiban részt vesznek. Miért vált frázissá az európai értékrend egy karikatúrává, ahelyett, hogy megélnénk ezeket az értékeket, ami azt jelenteni, hogy tovább fejlesztenénk a nemzetek utáni alkotmányt, egy nemzetek utáni demokráciává, egy európai köztársaság társaságá. Miért burkoljuk magunkat a terrormerényletek után az európai városokban a nemzeti lobogókba, és éneklünk nemzeti himnuszokat, és akkor azt mondjuk, hogy ettől vagyunk szolidáris európaiak? Miért mondjuk újra és újra álságos sajnálattal, hogy hát sajnos annyira nehéz elmagyarázni Európát, mert nincs narratívája ahelyett, hogy hangosan azt mondanánk, nincs szükség kitalálnunk egy narratívát, hát már van egy. Jean Monnet, Walter Hallstein, Jacques Delors megfogalmazták csak aztán a mindennapok során elfelejtettük, hogy újra és újra megismételjük. Az európai projekt alapgondolata a nacionalizmus meghaladása, és végül a, na- a nemzetek meghaladása. Miért olyan bonyolult ez, és miért olyan értetetlen, hogy ezt kimondjuk? Itt az európai polgárok szuverenitásáról, és nem a nemzetek szuverenitásáról van szó. Miért nem mondjuk ki ezt öntudatosan? Miért nézzük tehetetlenül, hogy a nacionalisták nyernek teret Európában? Miért teszünk nekik engedményeket, ahelyett, hogy eh, szemben, szembe mennénk velük jobb érvekkel? Hiszen mi eh, megszereztük a történelmi tapasztalatot a nacionalizmussal. Ez a kontinensünket romba döntötte, és eh, emberek milliói számára mérhetetlen szenvedést hozott. A nacionalizmus nem egy szép utópia, nem emberi jog, hanem egy történelmi bűn. A nemzetek utáni fejlődés az európai projektnek eddig kis lépésekben sikerült, de ez már most is békét és szerencsét, boldogságot hozott sokáig, míg aztán megállt, mert a tagállamok megint elkezdték a nemzeti szuverenitást védeni a Európa nemzetek utáni fejlődésével szemben. Minden európai válság ennek az ellentmondásnak a terméke. A nacionalizmus nem megoldás, hanem maga a probléma. Stefan Zweig 1913-ban a következőt írta. Vagy legyűrjük a nacionalizmust, vagy elvész az európai civilizáció. Tudjuk, hogy ez a konfliktus hova vezetett akkor. Az európai projekt alapítói a nacionalizmusra szerzett tapasztalaték alapján, ugye a második 30 éves háború 1914-től 45-ig tartott, levonták a következtetéseket. És ezt nem lehetne elmagyarázni az embereknek, igazolni azokat a történelmi tapasztalatokat, amiket megszereztünk, és ez a mai kompromisszumok a nem nacionalistákkal, az, amit tennünk kell? Természetesen nem ellenkezőjét. Vannak itt kompetens tisztviselők az Európai Bizottságnál, lelkes képviselők az Európai Parlamentben. Egy nyilvánosságot kell létrehoznunk, aki támogatja az Európa renacionalizálása elleni küzdelmet. A történelem ismétlői a halálba visznek minket, egy lassú haldoklásba. Az európai utópia rekonstruálása lenne a megoldás. 60 éves lett, messzire jutott, és bebizonyosult, hogy ez egy konkrét és reális utópia. És még mindig messzebbre visz ez a gondolat, mint minden más, ami ma a politikai pragmatizmusnak számít. Most már csak három percem van. Tudom, hogy itt a parlamentben is ülnek olyan képviselők is, akik magukat nem európainak, hanem a nemzetük képviselőnek tekintik. Nos, ők akadályozhatják az európai demokrácia továbbfejlesztését, de nem tudják leállítani ezt a fejlődést, feltartóztatni ezt. És természetesen azt is tudom, hogy Európában nagyon sokan vágyódnak a szuverén nemzetállamok restaurálására az európaiak önök között nem szabad, hogy hagyják magukat félrevezetni. Olyan borzasztó sok probléma, a válság, fenyegetettség van a világon, jelenségek, amelyek szokatlanak, amelyeket nem értettünk meg. És sokan úgy gondolják, hogy a nemzetállam olyan, mint egy ház, amelyben mi vagyunk az urak. És pontosan ezek akarunk lenni, urak a saját házunkban, akkor is, hogyha a pincében élünk, vagy a cselédszobában, és soha nem a beletázson, a szép szobában. Egyre inkább jön, gyűlik a dű és a mindenki ezt a ura vagyok, a saját házamnak álláspontot akarja képviselni a politikában. És tényleg azt gondolják, hogy urak lesznek, és nem megint a történelem áldozatai. Aki ezeket a e, választókat és szavazatait akarja begyűjteni, az becsapja a választókat, e, mert a nemzetek utáni fejlődés megvalósul, akár akarjuk, akár nem. Itt nem lesznek már érvényes nemzeti e, házszabályok. A nemzetállamok szuverenitása objektív módon is megszűnik. A nemzeti kormányok politikai játéktere zsugorodik, még akkor akkor is, hogyha ezt néhány állam megpróbálja visszaállítani, és gyakorlatilag a, az lesz a nemzet, mint szolidaritás napló közösség, mint ami mindig is volt, puszta fikció. Azok a jelenségek, amelyek meghatározzák az életünket, már rég transnacionálisak, az értékteremtési lánc, a pénzügyi mozgások, ökológiai problémák, internet, a polgárjogokat érő fenyegetettség, mindezekkel, amikkel foglalkoznunk kell, nem áll meg a nemzet határok előtt, és nem lehet politikailag szabályozni nemzeti, nemzethatárokon belül. És minden, ami gazdagítja, ami a élhetővé teszi az életünket, a művészet, a kultúra, a tudomány, a gondolatok és innovációk cseréje, mindez nem akar nemzeti határokat, a nemzeti határok nem védik a kultúrát és a szellemet, hanem elfolytják azt. És ez az, amit a kételkedőknek, a szkeptikusoknak kell mondanunk, mindenkinek, aki a nacionalisták mellé állt. A e, nemzetek utáni fejlődést rövid ideig fel lehet tartóztatni, de nem lehet e, megszüntetni egyértelműen kérdezzék meg a választókat. Meg akarjuk akadályozni ezt a fejlődést, akkor is ennek az ára tömegek nyomorúsága lesz, vagy félszívű, hamis kompromisszulokkal, állandó válság móduszban akarunk tovább evickélni vagy ö, racionálisan akarjuk alakítani a változásokat, hiszen persze mindenki saját maga akarja alakítani az életét, és nem csak elszenvedni dolgokat világos, a, a transnacionális folyamatokba e, alkotó módon beavatkozni csak egy transnacionális, egy európai politika képes az Európai Unió alapító atyáinak szellemében. Az Európai Parlament az elmúlt 60 év során már figyelemreméltó győzelmeket ért el a fejlett európai parlamentarizmusért folytatott küzdelemben, az egy európai demokrácia alapját. Igen, ezt ünnepelhetjük, és akarjuk is ünnepelni, de nincs sok időnk az ünneplésre és az önelégedettségre. 60 10 percet kaptam, hogy 60 évet értékeljek, de hát ezért jogos, hogy önökhöz fordulok. Önöknek sincs már sok, túl sok ideje, hogy megakadályozzák azt, hogy kudarcot valljon az, amit ma itt ünneplünk. Itt most már 12 előtt egy perccel vagyunk, ezért engedjék meg kicsit túllépve az időmet, hogy összefoglaljam, mi az, amitől félek, és mi az, amit remélek. Sok minden, amit az alapító atyák szükségesnek tartottak és beírtak a szerződésekbe, nem valósulhatott meg azonnal már. A fiskális unió, a szociális ellátó rendszerek harmonizálása, közös migrációs menekült politika, egy védelmi közösség, stb. Mindez egy vágya katalógusa maradt, amit így apró betűkben már beleírtak a szerződésbe, de ezek mind sürgetőbbek, mint valaha. És önök ön áll, igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy miközben a mindennapi apró cseprő feladatokat végzít, ne feledkezzeknek meg erről a nagy távlatos tervről, és minden nyomá, politikai nyomással ezt valósítsák meg, hiszen önökön múlik, európai parlamenti képviselőkön, hogy meghaladják az unió demokráciával kapcsolatos de hiányosságait, ezeket az elviseltetlen ellentmondásokat, amelyek képtelené teszik az uniót, és rontják az im- imázsát. Egy nemzetek utáni európai eh, népképviselet eh, eh, az, amit önök megtestesítenek, és mégiscsak nemzeti listák alapján lehet önöket választani. Az Európai Bizottsággal létrehoztunk egy szupranacionális intézményt, amely védi a az európai polgárok érdekeit, de hát mégis a nemzeti kormányok delegálják a tagjait. Európai polgárok akarunk lenni, de hát attól függően, hogy melyik tagállamban születünk, nem rendelkezünk ugyanolyan jogokkal és életesélyekkel. Még a választásokon a szavazatunknak is eltérő a súlyozása, és európai polgároknak még mindig nemzeti útlevele van. Hogyha a briteknek már lett volna mondjuk európai útlevele, akkor csak az angol kormány hagyhatta volna Európát, de a polgárai európaiak maradtak volna az útlevelükkel, hiszen európaiak. Ezek elviselhetetlen ellentmondások eh, terméketlen válságokba torkolnak, amelyek aláássák az unió egységesítési projektbe vetett bizalmat. Ezeket az ellentmondásokat meg kell szüntetni, az unió tovább kell fejleszteni, és ez egy aprócska feladat összehasonlítva azzal a teljesítménnyel, amit az akkori Zeitgeist ellenében a római szerződések megalkotói végeztek el, hiszen akkor a győztesek bizalmatlanak voltak a legyőzöttekkel szemben, azok pedig revansot akartak. Világosá kell tenni, a önök feladatai sokkal könnyebbek, mint a 60 évvel ezelőtti feladatok. És nem csak, hogy könnyebb a feladat, hanem sürgetőbb is, hiszen mostanában halnak meg az európai katasztrófa utolsó túlélői, az utolsók, akik a saját életükkel tanúskodnak arról, hogy abszolút szükséges a nacionalizmus, a rasszizmus elleni harc. Hogyha azokat az ígéreteket, amelyek 60 évvel ezelőtt születtek, nem újítják meg, és nem fejlesztik tovább az európai projektet, akkor a soha többet ismét egy közhelyé válik, megszegnék az örök érvényességre tett ígéretet, és az örök érvényességnek ezzel vége is lenne. És ezzel vége lenne annak a korszaknak, amelyet egy történelmi tanulságra építettünk fel, aminek nincs lejárati dátuma. Hát ez most 10 perc volt. Történelmi dimenzióban azonban kevesebb volt ez, mint egy eh, ezred másodperc, hogyha 60 évet akarunk méltatni. Ezért eh, kicsit túllépem a eh, időkeretemet, hogy még röviden beszéljek a félelmemről. Az úgynevezett politikai pragmatizmus elárulja az európai projekt eh, gondolatát, és eh, visszavonhatatlanul eh, károsítja azt. Félek attól, hogy például a skótokat, akik megpróbálnak európaiak maradni, el fogjuk árulni, és ehelyett majd a londoni nacionalistákat nacionalistáknak kedvezünk. Ez pedig tovább erősíti majd a centrifugális erőket, amelyek veszélyeztetik az európai egység művét. Ez csak egy példa, hiszen a nemzetek tudják, hogy el fognak múlni, szabad régiók hálózata fog létrejönni egy általános felvilágosult jog alapján egy nemzetek utáni Európában, és ez lesz egy békés és prosperáló jövő fundament monumentuma. Történelmi dimenzióját ennek világosá kell tenni, és ezért egy idézettel zárom megint Walter Hallstein, híres római beszédében mondta a következőket. Nem szabad arra korlátozni a feladatunkat, hogy a meghaladott határokat megszüntetjük és megvalósítjuk az emberek árutőke szabad mozgását a hagyományos egyensúlytalanságokat kell megszüntetni a régiók között, és foglalkozunk el az újonnan létrejött egyenlőtlenségeknek. Ha nem így tesszük, akkor szembe megyünk a romai szerződés céljával, ami megköveteli, hogy az egyes régiók közötti gazdasági különbség csökkenjen, és ugyanakkor a kulturális sajátosságokat megvédjük a közösségek, eh, régióval kapcsolatos felelőssége eh, nem merülhet ki a túlfejlett régióban, hanem a gazdaságilag gyengébb eh, régiókkal kell különösen foglalkoznunk. A gazdaságpolitika, a szociálpolitika eh, mindig is a regionális politika egyik eleme. A regionális politika ott kell, hogy legyen minden más szakpolitikában is, és fordítva is. Amikor regionális eh, politikában gondolkozunk, az, az európai gazdaság és szociálpolitika egészét jelenti. A béke uniója nem valósul meg csak attól, hogy ami most ugye lehet elképzelhetetlenek tűnik, hogy egyszer az európai nemzetek megint katonai eszközökkel megtámadják egymást. A béke unió csak akkor szolgálja meg ezt a nevet, hogyha szociális békét garantálunk a kontinensen, egy demokratikus rendszerben, amely a szabadságot, azonos jogokat, azonos politikai részvételi lehetőségeket biztosít minden európai polgár számára, függetlenül attól, hogy melyik ország útlevele van a zsebükben vagy milyen gazdasági erővel rendelkezik az a hazájuk. Ez, ezért a feladat az Európai Köztársaság létrehozása és ez egy lenyűgöző feladat. Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, legyenek önök eh, a világpolitikában az élcsapat. Ünnepelni akarnak. Jó, ünnepeljük azt, hogy önök készen állnak arra ebben a szellemiségben tovább dolgozni. És tíz év múlva a római szerződések 70. évfordulóján ünnepeljük majd azokat a nagy lépéseket, amelyeket megtettünk. Mi hiányzik? Egy dolog még, valami kis patetikus éljen az Európai Köztársaság. Köszönöm a figyelmüket. És különösen, ha még egy mondatot megengednek, szeretném a tolmácsoknak megköszönni a nagyszerű munkáját, amit én nagyon csodálok, és amely elengedhetetlen ahhoz, hogy működni tudjon az uniónk. Nagyon rövid leszek a zárszó jogán, hogy lezárjam ezt az eseményt. De az el, a nap első felét, amely a 60 évről szól, a szerződések 60 évéről, és amihez hozzáadódik a tíz év a előkészítéséhez, el kell be, anélkül, hogy a jövőről beszéljek, amely a szabadságról szól. Hiszen történetünk elsősorban a szabadság nagyszerű története. Ezért a szabadságért több millió európai, de több százezer amerikai, kanadai vagy ausztrál katona is meghalt. Úgyhogy nekik ma is örök hálánk. Ebben a szabadságban munkát találunk, újraépítjük a jövőt, a jólétet, a gazdaságot, a házainkat, az infrastruktúránkat, a Marshall-tervnek köszönhetően is. Ebben a nagy térségben, ahol az áruk, a tőke, a szolgáltatások és főleg a munkavállalók, a személyek korlátok nélkül mozoghatnak. Pontosan 60 évvel ezelőtt kezdődött ez a mi nagy kalandunk – nem volt könnyű. Nagyon sokszor megálltunk, csalódottan, válságban, de soha nem adtuk fel. Legyőztük a nehez, nehézséget, a kétkedést, a félreértést. Bizalomra és szolidaritásra építettünk. Együtt a jogokért harcoltunk azért, hogy kontinensünk nagyon sok országát kivezessük a diktatúra alagútjával. Erre a szabadságra büszkéknek kell lennünk. És a mi valós Európánk, amely jólétet teremtett munkahelyeket, megszüntette a háborút, amely rémálom volt a múltban. Nos, ebben a térségben, ahol találkozunk, ahol a változások létrejöttek, mély gyökerekkel rendelkezik akár csak a saját identitásunk. Krétai, kártágói kereskedők vagyunk, aténi, krotoni, szirakúzai szobrászok, filozófusok vagy matematikusok, római jogászok vagy mérnökök. És átadtuk mindezt az örökséget az apátságokon segítségével a bencésekkel kezdve. Megszülettek a nagy európai egyetemek, amelyek az valódi humanizmus vérgeringései. A reneszánsz segítségével ugyanebből a tudásból merítkeztünk. A velencei és a flamand kereskedőkkel, a toszkánai bankárokkal, a mecénásokkal, akik a művészeket, a kultúrákat segítették hogy a zarándokokat hozzánk vonzák. caravaggio és Rembrandtot, akárcsak Vivaldit és Bachot, Shakespeare-t és Moliert, ugyanaz az elválaszthatatlan kötelék fogja egységbe, akárcsak Dantét és Cervanteset. Nem csak Spanyolország örökségei ők, hanem az egész világé. Ma ez az, egy óriási lehetőség, ez a térség, amelyet újraépítettünk a, ezt az Európát a fiatalokra kell építenünk, és nekik kell megadni azt a lehetőséget, hogy ne kelljen lemondani az álmaikról, hogy hihessenek a jövőben. Garantálnunk kell nekik azt a lehetőséget, hogy munkát találjanak, mert munkanélkül nincs méltóság, és nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a gyermekeink elveszítsék méltóságukat. E questo lo possiamo fare. Ezt pedig együtt kell elérnünk, mert Európa nem csak az euró, nem csak a belső piac, nem csak a bankrendszer, nem csak a gazdaság. Európa ennél sokkal több. Az első római császárok idején feltettek egy kérdést Spanyolországban. Hogy lehet romai hát császár egy spanyol? Az apa azt válaszolta. Róma nem egy város. Róma egy civilizációs minta. Legalábbis ebben az időben az volt. Ma, ha a gyermekünk felteszik nekünk azt a kérdést, hogy apa, anya, Európa Brüsszel? A brüsszeli bürokrácia? És a politika? A bankok? Azt kell válaszolnunk nekik szerintem, a jövőbe tekintve nem. Európa először is egy nagy elképzelés, a mi civilizációnk, a mi identitásunk, Európa a mi szabadságunk, Európa a mi jövőnk. Ezt kell ajándékba hagynunk gyermekeinknek, ezt a szabadságot, ezt a komolyságot. Köszönöm. Di Antonio.